a lengyel hatóságok Tadeusz Csimanszki mentességének eh, hatályon kívül helyezését, felfüggesztését kérték. Eh, a hatodik cikk második eh, bekezdése értelmében, és megkaptam egy listát, amelyet a